A tengerészek képzésének minimum szintjéről szóló 2008 per 106 EK Európai Parlament és Tanácsi irányelv a címe. Véleményt kell adnunk ezzel a témával kapcsolatban a közlekedési szakbizottság a felelőse a témának, Brian Simpson a jelentéstevő. Mi társjogalkotói szakbizottságként működünk ezen a munkán, és a különböző eszmecserék során az a benyomásom alakult ki, hogy nem lesz az 50-es cikk ezzel a dosszéval kapcsolatban nem kerül majd alkalmazásra. Tehát a végső döntéstől függetlenül ezen kérdést illetően előre kell lépnünk, és ezért is adnám meg a szót azonnal Krisztensen úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy feletév technikai jellegű jelentés, úgyhogy megpróbálom az egészet úgy kifejteni, hogy mindannyian megérthessük, mi is a tartalma. Az STCV megállapodásról van szó, amely a tengerészeti legénység kiképzésével foglalkozik. 1978-ban különböző államok a Nemzeti Közi Tengerészeti Szervezet keretében egy egyezményt fogadtak el. Az európai előírások, amelyek a nyílt tengeri előírásokat tartalmazzák, ezek messze menőleg erre tekintenek vissza. Az 1994-es jogszabályt jó néhány alkalommal módosították, ez pedig a jelenleg hatályos 2008 per 106-os irányelv. 2007-ben a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet úgy döntött, hogy felülvizsgálja ennek az STCV egyezménynek a tartalmát, annak érdekében, hogy megállapítsa, melyek eh, azon aspektusok, amelyeket meg kell változtatni. És annak idején egyöntetően Manilában 2010. Eh, június 25-én úgy döntöttek, hogy eh, bevezetik ezen módosításokat. Mindez pedig 2012. január 1-én lépett hatályba, ami azt jelenti, hogy egy kicsit késésben vagyunk. És ha ez, ezt nem ültetjük át az Európai Unió joganyagába, akkor a tagállamok eljárása, a tagállamok magatartása gyakorlatilag a nemzetközi jogot sérti majd meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási bizottságban és a közlekedési bizottságban is megvitassuk ezt a kérdést. A tagállamoknak lehetőségük nyílt arra, hogy a 2011. júliusi első tervezetre reagáljanak, ugyanakkor az ott jóváhagyott változatot senki sem kommentálta. Most pedig a célunk az, hogy biztosítsuk azt, hogy az új rendelkezések megfelelnek a jelenleg hatályos jogszabályoknak, és a már megfelelő, a már hatályba lépett szociális egyezményeknek is. Ebben a jelentésben nincs semmi, amit jó magam találtam volna ki, ezt szeretném leszögezni, hanem mindaz, ami itt szerepel, olyan joganyag, ami már hatályos és már létezik, mi pusztán arra törekszünk, hogy ezt pontosítsunk. Ezt tartalmazza ez a jelentés. Számos aspektust pontosítunk, az Európai Bizottság nem említette meg a különböző vonatkozó irányelveket, ugyanakkor szerintünk ez szükséges, és a szociális partnerek fontosságát is a pihenőidő vonatkozásában hangsúlyoztuk. A tanács és a parlament 1999-ben ezt már átültette, ez volt a 36 a 63-as irányelv, és aztán vannak olyan tanúsítványok is, amelyek szükségesek, és amelyek az adatvédelmi előírásoknak is meg kell, hogy feleljenek az Európai Unióban. Továbbá van jó néhány nyelvi szintű módosítás is. 6-7 módosítás, az, amit meg kell említsek. Nem tudom, hogy ezekről ö, egyeztetünk-e, Németország, Dániában ugye különbséget teszünk a férfi és a nő között, nem tudom, hogy ez más nyelvekben hogyan tükröződik, de azt hiszem, hogy erről itt most nem kell vitát nyitnunk. Vannak egyéb kérdések is, amelyeket törlünk, hiszen ezek máshol már le vannak írva. És aztán fontos az is, hogy minden megfelele a jelenleg hatályos jognak. Egyeztettem a közlekedési bizottsággal, az ottani elnök szintén kifejtette, hogy nincs olyan bővített együttműködés, aminek keretében bármiről dönthetnénk is. Tehát nincsenek olyan kérdések, amelyeket nekünk kellene jóváhagynunk, és amelyeket, amely pontokat a közlekedési bizottság átvenne. Ugyanakkor a párbeszéd során az is kiderült, hogy gyakorlatilag nincs semmi, amit a közlekedési bizottság elutasítana, hiszen itt pusztán arról van szó, hogy a hatályos joganyagot pontosítjuk. Szoros tehát az együttműködés a közlekedési bizottsággal és így remélhetőleg a foglalkoztatási szakbizottság véleményét is figyelembe veszik majd. Az árnyék jelentéstevőkkel is egyeztettünk, és remélhetőleg a többség támogatni tudja ezt a szöveget, hogy a hatályos Európai Uniós jogot ki tudjuk igazítani a, a nemzetközi jogszabályokhoz és várom a kollégák véleményét. Monsieur Koszlovski. Koszlovski úr következik. E, dziękuję, przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Krisztenzen e, úrnak, a jelentéstevőnek, az együttműködésért, és e, szeretném hangsúlyozni, hogy a módosításait megindokolta, és ez nagymértékben segít bennünket abban, hogy megértsük ezeket. Így jobban megértjük ennek a jelentésnek a tartalmát. Ami az irányelvvel kapcsolatos munkát illeti a minimális szabványok tekintetében, itt valami alapvető fontosságú dologról van szó, amit nem szabad elfelejtenünk. Az STCV egyezményt át kell az európai joganyagba. Van tehát egy közvetlen hivatkozás erre az STCV egyezményre. Ugyanakkor óvatosnak kellene lennünk, nehogy ezt módosítsuk, és nehogy ennek eredményeképpen a tagállamok átvesznek majd valamit, átültetnek olyas valamit a nemzeti jogszabályaikba, ami ellentmond ennek az egyezménynek. És szeretnék még két dolgot megemlíteni, ami nem konkrétan erre az egyezményre vonatkozik. A tanúsítványoknál, a képesítés, az alkalmassági tanúsítványoknál egyéb dokumentumoknál is az adatvédelmi rendelkezéseket tiszteletben kell tartani. Ezzel egyetértek, és ezeket csak statisztikai célokból szabad felhasználni. Az STCV rendszerét a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet dolgozta ki, és ez megfelel az elvárásoknak. Ami szintén nagyon fontos számomra, az az, hogy hatékonyan nyúljunk vissza ezen információkhoz. Fel kell tudnunk ezt használnunk tehát a tengerészek pályafutása során. A különböző kiképző iskolák, a hajógyárak, illetve az egyéb továbbképzést nyújtó intézményeket szintén figyelembe kell vennünk. Egy további kérdés pedig a harmadik országokkal kapcsolatos alkalmassági tanúsítvány. Azt hiszem, hogy ez jobb, mint ami eddig a kezünkben volt. Itt is egy maximális határidőről van szó. Ami pedig a munkaidőt és a pihenőidőt illeti, ez is szerepel az irányelvben. Van ugye a munkaidővel kapcsolatos irányelv, amely ide tartozik, és ez valóban egy problémát jelent. Ha meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor figyelembe kell vennünk egy sajnos nyugtalanító tendenciát is. Ez sajnos felmerült a tengerészeknél, és a szociális partnerek is egy nehéz kompromisszumot kell, hogy találjanak. Remélhetőleg a minimális követelményekre vonatkozó irányelv hozzájárulhat ahhoz, hogy fokozzuk a biztonságot a tengeren, hiszen ez az Európai Unió egyik prioritása. Köszönöm. Nem Irs. Irs asszony következik. Um, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az ALDE elnyékrendéstevőnk eh, Filik de Vákel nevében szeretném felolvasni az ő észrevételeit. Szeretnék köszönetet mondani az, erő, az előadónak mert már megkezdte az együttműködést a különböző árnyékelőadókkal, amitől a munka hatékonyabbá válik. Fontos rámutatni arra, hogy nincs sok mozgásterünk, hiszen itt pusztán a manilai módosítások EU joganyagba való átültetéséről van szó. Ehhez újdonságot nem lehet hozzátenni, és radikális módosításokat sem szabad végrehajtani. Ez egy felettébb technikai joganyag, amit egyébként is nehéz lenne módosítani. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslat egy jó javaslat, Támogatom az előadó véleményét, egyet tudok érteni a legtöbb javaslatával. Ami a 24-es módosítást illeti az adatvédelemről, az ALDE frakció számára ez egy fontos pont, és szeretnék ezt jobban kidomborítani. Bizonyos problémáink vannak azzal, ahogy az előadó a 15-11-es cikket módosította, a második rész problémás lehet, de ezt behatóbban tanulmányozni szeretném, és szükség esetén módosítást terjesztek elő. A manilai módosítás, a manilai egyezmény január 1 már hatályba lépett, és mivel a bizottság javaslat jóváhagyásához még idő szükséges, ez problémát idézhet elő, és az EU kívüli kikötői államok ellenőrzései is problémát vethetnek fel, és bizonyos esetekben az STCV 2010-es tanúsítványokkal egyes országok nem rendelkeznek. A tanúsítások is problémát vethetnek fel, viszont hosszabb késedelmet nem tolerálhatunk. Az első olvasati megállapodás mindenképpen szükséges. Végezetül szeretném leszögezni, hogy támogatom a javaslatot, de bizonyos módosításokkal kiegészíthetem talán, és számítok az előadóval és az árnyékrendtistevővel való további együttműködésre. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság részéről Mendola úr a bizottság képviseletében. Thank you. Um... Köszönöm. Ahogy említette az előadó is, technikai, eléggé technikai anyagról van szó. A manilai egyezmény már életbe lépett 2012. január 1-ével. Ez tehát azt jelenti, hogy a lehető leghamarabb lépnünk kell. Üdvözöljük ezt a jelentést, és ezzel kapcsolatban nincsenek lényegi gondjaink sem, ahogy az előadó is elmondta, mindez csak a CTCW egyezményt tükrözi ennek a tartalmát, és szerintünk ragaszkodni kellene a manilai egyezmény tartalmához azért, mert az egész feladatnak az lenne a lényege, hogy ezt az egyezményt átültessük európai jogszabályokba, úgyhogy nincs is más megjegyzésem, elnök asszony. Merci. Köszönöm. Jelentéstevő úr, ha hozzá kíván még szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából nem hangzott el sok minden, amire reagálnom kellene. Mindenesetre szeretnék a kollégáknak az észrevételeikért köszönetet mondani. És biztos vagyok abban, hogy ezen észrevételek alapján egy megfelelő jelentést tudunk kidolgozni. Kozlovszki úrhoz hasonlóan én is egyetértek ezzel a kijelentéssel, természetesen várom az önök módosításait is. Ami az adatvédelmi rendelkezéseket illeti, tudom, hogy az adatvédelmi rendelkezéseket lényegesen egyszerűsítették a közlekedési szakbizottságban. Koszlovszki úr említette a munkaidővel kapcsolatos irányelvet, illetve a pihenőidőt, örvendek ezen észrevételeknek. Ezt természetesen pontosításképpen figyelembe fogom venni, hogy eloszlassunk bármilyen kételyt a rendelkezések értelmezéséről, mert különben a helyzet bonyolultá válhatna és akkor azt sem tudnánk, hogy hogyan járjunk el. Tehát köszönöm, köszönöm még egyszer a bizottságnak is, köszönöm a megjegyzését illetve azt, hogy jelezte, hogy nincsenek igazából aggályai jelentéssel kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem a helyzet elég jó, úgy tűnik, hogy adott az egyetértés. De természetesen várom a módosításokat. Kérem, ezeket közvetlenül hozzám juttassák el, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, és ahogyan Debaka kollega is mondta, remélhetőleg az első olvasaton keresztül ezt le tudjuk bonyolítani, és örülök az együttműködésnek önökkel. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Tehát a globális stratégia itt most nem kötődött a nemek kérdéséhez, hiszen mindig több eszemben szóltunk, de azt hiszem, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy visszatérjünk majd erre a témára. A 16-os ponttal ezzel le is zártuk a munkát, és most pedig nézzük meg a 10-es napi rendi pontot, amely arról ösztönöz, hogy adjam is meg a szót alelnökünknek, Nagyja Hírsnek, az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggája vonatkozásában. Itt egy folyamatról van szó, a módosítók, amelyeket benyújtottak az ön jelentéséhez. Összesen 77 ilyen módosító került benyújtásra. Ezeket vizsgáljuk most meg. Köszönöm, elnök asszony. Ön is az imént említette, hogy 77 módosító indítványt kaptunk. Először is szeretnék ezekért köszönetet mondani, szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is az együttműködést a legtöbb módosító indítvány nagyon jól kiegészíti az előttünk levő szöveget, tehát ezt a véleménytervezetet kiegészítik, nagyon fontos aspektusokat fűznek hozzá, úgyhogy mindenképpen ezekből megpróbálunk majd kompromisszumokat kidolgozni, úgyhogy azok lefedjék a különböző aspektusokat, hogy kitérjenek mindenre, és remélhetőleg a 77 módosító indítvány is majd tükröződik ezekben. A 102 módosítást kaptunk az egyenlő bérezéssel kapcsolatban, ezeket nagyon jónak tartom. Ma már egyeztettünk erről. Talán egy az árnyékjelentéstevőkkel tartandó ülésen beszélnünk kellene erről, vagyis arról, hogy az equal pay kapcsolatos téma illeszkedik ehhez a jelentéshez. Itt nem a különböző tagállamok problémáiról van szó, hanem sajnos ez a probléma az összes tagállamot érinti. Tehát nem arról van szó, hogy ha valaki egy adott tagállamban dolgozik, vagy egy másikban, akkor nem sújtan ez a probléma. Tehát meg kell vitatnunk, hogy tartalmilag ez illik ehhez a jelentéshez, és bizonyos módosító indítványok, a vállalkozásokat általános, általános módon gyanúsítják, mintha gyakorlatilag az összes vállalkozás kihasználná a munkavállalókat. Azt hiszem, hogy ez nem ennek a jelentésnek a célja. Úgy gondolom, hogy mindenképpen törekednünk kellene az egyensúlyra. Minden esetre találkozunk majd még a Strasburgi héten, és megvitatunk ott különböző pontokat, megfogalmazásokat, megnézzük majd, hogy hogyan lehet ezeket még átfogalmazni. Amit nagyon jónak tartok, az az, hogy az első részben felmerül egy további társadalombiztosítási rendszer, egy 28. társadalombiztosítási rendszer elképzelése. A szocialista frakció ezt támogatta, ők ezt nem csak szabadon választhatóvá akarják tenni, hanem kötelezővé. Ezt azért meg kell vitatnunk, mert úgy gondolom, hogy az elképzelés azért elég bátor. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy vajon kötelezővé tegyük el, vagy inkább tartsuk meg ezt szabadon választhatónak. Úgy gondolom, hogy inkább az utóbbit kellene választanunk, de azt hiszem, hogy ezt mindenképpen megbeszélhetjük még. Egy másik pont pedig, ami szintén tetszett, a 17-es módosítóindítvány. Ebben szerepel az az elképzelés, hogy egy központi koordinációs helyet hozzunk létre az Európai Bizottságnál. Nem vagyok biztos abban, hogy ilyesmi létezik-e már vagy sem. Amennyiben ez még nem létezik, mindenképpen egy érdekes elképzelés, ugyanis a végrehajtás során teljes mértékben szükséges lehet. Fontos, hogy a bizottság haladjon, előrelépéseket tegyen, és egy ilyen koordinációs központ ebben segítségünkre lehet. Mert nem biztos, hogy mindig jó az együttműködés a különböző helyek, a különböző központok között. Számítok tehát az eszmecserére az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy a különböző pontok bekerülhetnek a jelentésbe. És remélem, hogy többségi támogatást kap majd mindez itt a parlamentben. Köszönöm. Lupi Frontani. Lupi Frontani asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az előadóval megállapodunk majd. Mm, számos pont van, amelyek olyan módosító indítványok, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, hasonlítanak egymásra. Itt a különböző társadalombiztosítási rendszerekről van szó. Nekem is vannak bizonyos kételjeim a szabadon választható rendszerrel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy ez egy vitát mindenképpen megér, mert ez egy érdekes elképzelés. És vannak nagyon fontos kérdések is a nyugdíjakkal, az egészségügyelátással kapcsolatban. Ha azt akarjuk, hogy a munkavállalók valóban szabadon mozogjanak, akkor fontos, hogy előrelépések történjenek, de a Strasburgi hetet ki kell használnunk ahhoz, hogy egy milyen szántó vitát tartsunk. Tudja az előadó, hogy a néppártra számíthat, és minden bizonyal képesek leszünk megállapodni majd. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Steinrück asszony. Köszönöm, elnök asszony. A 77 módosítás nagy részt vagy javarészt messze menőleg támogathatóak. Biztos vagyok abban, hogy itt és ott intenzív vita fog kibontakozni, ugyanis a polgárok fő aggodalmai, legalábbis amelyek hozzám eljutnak, ezek a munkavállalók aggodalmai, akik az európai munkaerőpiacon dolgoznak. Éppen ezért ugyanazon munkáért, ugyanazon munka körülményekkel és ugyanazon bérért egy nagyon fontos kérdés, amely foglalkoztat bennünket, nem csak engem, és nem csak én kaptam ilyen visszajelzéseket. Ami a tartalmat illeti, a mobilis munka munkavállalók szociális védelme szerintem egy hosszú távú célként kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, egy fenntartható rendszert kell kidolgoznunk, és ez nem szabad, hogy szabadon választható vagy önkéntes legyen. Másodszorban, ami a szükséges információt illeti a mobilis munkavállalók számára, több módosításban szerepel, hogy az információ nem csak a szociális, szociálbiztosításra vonatkozik, hanem a betegbiztosítókra, a munka nélküliek jogait is illeti ez. Ami a központi koordinációs létesítményt illeti a tagállamokban, ez egy nagyon fontos elképzelés. Én egy központi európai koordinációs központot a 17-es módosításban kiegészítettem, mert számos olyan probléma létezik, amelyeket a amelyek a tagállamok jogaiból, jogából adódnak ez a bérezéssel, a nyugdíjjal kapcsolatos, és úgy gondolom, hogy ezen a szinten a bizottság számára ezen problémák nem ismeretesek. Nagyon komoly problémák léteznek például a német-francia vonatkozásban. Én ott élek a német-francia határ közelében, és tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok ember egzisztenciális problémákkal küzd a különböző jogszabályok miatt. És ezt mindenképpen európai szinten kell tisztázni, még akkor is, hogyha kétoldalú megállapodásokról van szó. Továbbá, ami a diszkriminatív szabályokat illeti, a módosításokból kiderül az is, hogy a munkavállalók helyzetét hangsúlyozni kellene. Ebben az összefüggésben nagyon fontos az az irányelv, amely a foglalkoztatásban az egyenlő bánásmódról rendelkezik. Az összes mobilis munkavállalóról szó van itt az Európai Unióban, tehát nem csak a foglalkoztatottakról van szó, és éppen ezért fontos, hogy a tanács és a tagállamok végre jóváhagyják a az antidiszkriminációs irányelvet. Vannak egyéb módosítások is, különböző frakciók részéről, amelyek a kiküldetéssel, kiküldetés irányelvet illetik. Ez a belső piac szempontjából különös fontossággal bír, és az irányelv fontos, hogy biztosítsa az egyenlő bánásmód elvét. A bérmegállapodásokat is tiszteletben kell tartani, és ahogyan a bevezetőmben már elmondtam, a szociális dömpingnek nem szabad kedvezni nem szabad ezt elősegíteni. Nagyon fontos, és jónak tartom, hogy 77 módosító indítvány készült ehhez a nagyon fontos témához, mert ha ezen problémákat nem oldjuk meg, ha, pontosabban, ha ezen problémákat megoldjuk, akkor azt hiszem, hogy jelentősen közelítjük e-, Európához a polgárokat is, és a politikai fásultságot is egy kicsit vissza tudjuk szorítani. Köszönöm. Avant donner la parole Mielőtt megadnám a szót Zsezsina Basztosnak. Nos, visszatérnék arra, amit elmondtam, amikor megvizsgáltuk jelentésünket. Én nem nyújtottam be módosítót, de meglep, hogy az európaiak aggodalmai a polgárok, illetve a vállalkozások aggodalmai az egységes belső piacot illetően Nos, ez nem csak a határokon átnyúló megközelítésre vonatkozik. A, az egységes belső piac kihatása a tagállamokra nincs kellőképpen kifejtve, például a szociális lakhatás kérdése, amely nagyon sok aggodalmat vált ki. A versenyszabályok gyakran törékenyé teltik egyes tagállamok azon képességét, hogy szociális lakhatási politikákat dolgozzanak ki. Azt hiszem, hogy ez a téma is megérdemelni, hogy felvegyük a jelentésbe. Én nem nyújtottam be módosítót ebben a tárgyban ugyan. Bastos asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni ezért a véleményért az előadónak és 77 módosítás készült, ugye remélhetőleg a kompromisszumok kialakíthatók ezek alapján. Nagyon sok módosítás ez egy ilyen jelentéshez. Ez az egyik olyan jelentés, amely része lesz majd annak a jelentésnek, amelyért én vagyok illetékes, az IMCO bizottságban. Éppen ezért azt hiszem, hogy mindannyiunkat foglalkoztat ez a kérdéskör, és mindannyiunk számára fontos, hogy ez egy olyan vélemény, amely következetes és határozott kell, hogy legyen. Figyelembe kell vegyük, hogy mi a végső célunk, nevezetesen az, hogy következetessé és határozottá tegyük ezt a kérdést, mert ez nagyon nagy aggodalom a belső piac működésével kapcsolatban a polgárok számára. Egyértelmű, hogy ennek a bizottságnak, a foglalkoztatási bizottságnak mi az illetékessége a 20 fő aggodalommal kapcsolatban. Én pedig szeretnék erre emlékeztetni. Nagyon fontos, hogy ez a bizottság a vélemény kidolgozása során szem előtt tartsa ezeket a kérdéseket, amelyekben illetékes. Itt ugye a társadalombiztosítás, a szociális biztosítás, ami nagyon fontos a polgárok mobilitása szempontjából, az egészségügyi ellátás, ami szintén alapvető fontosságú, esetleg a diszkrimináció is, de ami nagyon fontos, az az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez az egész kérdéskörnek egy része. Szeretném szintetikusan felvázolni azt, hogy mi lesz majd az IMCO bizottság jelentése. Nem egyéni megoldásokra van szükség, tehát 20 megoldásra 20 problémához, hanem arra van szükség, hogy olyan ajánlásokat dolgozzunk ki, amelyek alapján a tagállamok és az Európai Unió választ tudjanak adni ezen aggodalmakra. Éppen ezért három fő fejezetet választottam ki. Az egyik a polgárok és a vállalatok tájékoztatása a belső piaci jogokról és azon előnyökről, amelyeket a belső piac jelent, mint például ugye munkahelyeket teremt, gazdasági növekedést serkent, az irányelvek átültetése, ami nagyon sok esetben nem eh, valósul meg időben, és eh, nem elég eh, szigorúan hagyják ezt végre a tagállamok, pedig nagyon fontos, hogy a közösségi joganyag megfelelő módon kerüljön átültetésre a nemzeti jogba, ami ugye nem mindig történik meg, és végül egy ajánlás a tagállamok irányába a jobb kormányzásról. Összefoglalva tehát, előadóként az aggodalom ez lenne a tagállamok irányába, tehát szükséges az, hogy nagyobb kötelezettséget vállaljanak, nagyobb politikai akaratról tegyenek tanúbizonyságot, hogy elmozdítsák az akadályokat a belső piac működése elől. Hogy az európai polgárok a válság közepette egy olyan időszakban, amikor bizonyos mértékig szkeptikusak Európa működésével kapcsolatban, ismét bízhassanak egy olyan üzenetet kell tehát küldeni feléjük, amely bizalmat kelt bennük, hogy elmozdítjuk a belső piac működését akadályozó elemeket, hogy a belső piac megfelelően működjön. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a vélemény ezen kérdésekre helyezze a hangsúlyt, amelyekről ugye korábban beszélt Veronika kollégánk, azon kérdések, ugye a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a munkaügyi mobilitás. Köszönöm. Köszönöm. Más nem jelentkezett szólásra, tehát megadom a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen. Köszönöm a visszajelzéseket. Azt hiszem, hogy ami egy célunk kell, hogy legyen, az az, hogy egyértelmű üzenetet fogalmazzunk meg, hiszen egyértelmű mandátumot kaptunk erre, és ezt fontos, hogy tükrözzük is ebben a jelentésben. Tehát a kompromisszumok kidolgozásánál ezt figyelembe kellene majd vennünk. És az elkövetkezendő hetek során megpróbáljuk majd kidolgozni a kompromisszumokat, és az előadókkal, a szerzőkkel egyeztetünk, hogy aztán tényleg Strasbourgban ezen kompromisszumok készek legyenek, és minden a menetrendnek megfelelően alakuljon, és remélem, hogy a különböző pontokban majd egyetértünk, és így egy megfelelő üzenetet tudunk majd küldeni az IMCO bizottság felé is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezen az alapon tehát a következő ülésünkön szavazunk, azaz április 23-án, 24-én. Gondolom, hogy kidolgozott kompromisszós módosítókat, igen. Tehát a kompromisszós módosítókat 23-án megvizsgáljuk, és 24-én szavazunk az anyagról. Így módon az IMCO szakbizottságban Basztos asszony teljes mértékben tekintetbe tudja venni módosítóinkat, amikor ott szavaznak erről az anyagról június 19-én. Most pedig nézzük meg a napirendünk 18-as pontját. Ah, Ó, Sugor úr helyettesíti Kósa urat, az ő szóvivője valamilyen módon ezzel az anyaggal kapcsolatban, meg is adom neki tehát a szót. Egy véleménytervezetről van szó, Európai Statisztikai Program 2013-2017 között, önni a szó. Thank you very much, <coughs> Mr. Kósa, couldn't come. Köszönöm szépen, Kósa úr nem tudott eljönni, és ezért kérte, hogy olvassam fel az ő véleményét, magyarul fogom felolvasni. Tikai program 2013-17 azért fontos, mert egyre növekszik az igény sokrétűbb és komplexebb adatok gyűjtésére, értelmezésére és használatára. Másodszor egy egységesül európai térben elengedhetetlen, hogy ugyanazokról a fogalmakról beszéljünk az adatok kapcsán. Továbbá egyre nagyobb szükség van gyorsabban és pontosabban értelmezhető adatokra, amelyek egyúttal könnyebben téríthetőek és egyben hozzáférhetőbbek is. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól sem, hogy Európában a pénzügyi szigorítások arányosan, legy- arányosan érintsék a tagállamok és a bizottság jogait és kötelezettségeit. Nem kérdés, hogy szükség van a meglevő programra építő új statisztikai programra, hogy valóban egy nyelvet beszélnek a szakértők és elemzők, és képesek legyenek a tagállami sajátságok figyelembevételére is. Konkrét javaslatokról. Első három módosító. Fontos, hogy valódi és érdemi együttműködés legyen az európai és nemzeti szint között, valamint az is, hogy a szakmai együttműködés és egyben közösen értelmezett és kialakított prioritások keretében készült statisztikák hozzáférhetőbbé váljanak. Továbbá az akadálymentes hozzáférhetőség is fontos szempont a fogyatékossággal élő személyek esetében, különösen a végfelhasználók számára nyújtott adatok terjesztésénél. Yes. meglévő statisztikákra kellene elsősorban alapozni akkor, amikor teljesen új indikátorok kerülnek meghatározásra. Azaz a megfelelő felkészülés biztosítása elengedhetetlen. A növekedéssel kapcsolatos mutatók mellett a termékenységet célzó mutatók kiemelése indokolatlan, mert más mutatók is kiemelhetők lennének, amelyek a növekedést befolyásolják. Fontos, hogy a különböző koncepciók és stratégiák már eleve összhangban legyenek annak érdekében, hogy mind a tagállamok, mind a bizottság képes legyen tervezni. Át kell tekinteni az életminőséggel és annak fejlődésével kapcsolatos mutatók alkalmazásának kérdéseit. Szükséges annak kiemelése, hogy akadálymentes környezet kialakítása elképzelhetetlen az akadálymentesítés mérése nélkül. Ennek jelentőségét az adja, hogy a bizottság idén tervezi az European Accessibility Act kiadását a fogyatékkal érő emberek jobb hozzáférhetősége érdekében. A konkrét célcsoportok tekintetében az idősödés mellett a fogyatékkal élő emberek helyzetét is vizsgálni kell különös tekintettel az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások hozzáférhetőségére. A biztonság, egészségügy, fogyatékosság mellett az akadálymentesítésre is figyelmet kell fordítani a továbbiakban egy fenntartható társadalom kialakítása érdekében. A közlekedéssel kapcsolatos statisztikák kapcsán is fontos a hozzáférhetőség mérésének elkezdése, mert gyakorlatilag nem áll rendelkezésre adat sem arról, hogy a fogyatékos emberek milyen akadályba ütköznek a közlekedés terén, sem arról, hogy hány akadálymentesen használható tömegközlekedési eszköz kerül forgalomba. A módszertani normák harmonizációja elengedhetetlen egy sikeres európai fejlesztés tekintetében. A képzési programok ne csak a felhasználói igényekre térjenek ki, hanem egy polgárbarát megközelítésre is figyelni kell, annak érdekében, hogy a választók is magukénak érezzék a statisztikával kapcsolatos szolgáltatásokat. Köszönöm. Köszönöm, Benyon úr. Right. Um, on the whole, um, I think the... Nos, köszönöm. A módosítók legnagyobb része valóban újdonságot jelent, és támogatható. Van egy kis gondom azonban az akadálymentes megfogalmazás használatával a négyes módosítóban és a tízes módosítóban. Itt ugye a barrier free szó szerepel angolul. Én inkább ehelyett más fogalmat használnék, tehát a, az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettséget tenném ide be és így a folyamatosság szerepel a szövegben, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan javuljon a helyzet. De hát nyilván azok is, akik nem élnek fogyatékossággal, azok sem férnek hozzá mindenhez ugye a fiatalok is akadályokba ütköznek, mondjuk nem engedhetik meg, hogy autót vegyenek maguknak, nem tudnak még vezetni, és így tovább. Az abszolút akadálymentes az szerintem egy, tehát ez egy annyira abszolút fogalom, hogy bizonyos információkat ki is zárhat. Tehát talán azért jobb lenne, hogyha foly, inkább az accessibility szót használnánk, és így közelítenénk meg a kérdést. Az ötös módosító módosítót azt támogatom, tehát egyetértek azzal, hogy az új módosítók már amennyire lehetséges, az elérhető statisztikai alapokon nyugodjanak, és ennek két jó oka van. Nem csak a költségek miatt van ez, ugye ez az egyik ok, hanem amiatt is, és ez a második, hogyha valaki a meglévő adatokat használja, és az adatbányászati technikákon változtat, akkor ö, újfajta tendenciákat is rögtön észrevesz tehát sokkal egyszerűbben észre lehet venni az új tendenciákat. Hogyha új adatokat kezdünk összeszedni, akkor nem tudunk visszatekinteni 5-6 évre, tehát nem veszük észre ezeknek a tendenciáknak a kialakulását, tehát tényleg használjuk a meglévő adatokat. A hatos módosító az nem meggyőző számomra, tehát a termelékenységnek a kivétele. De nem tudom, hogy hogy ez tényleg szükségtelen, vagy, vagy szükséges. Én úgy gondoltam, hogy ezért hasznos lenne, hasznos lenne, hogyha a termelékenységről is lennének adatok, és meg kell még engem győzni arról, hogy ez tényleg érdemes innen kihagyni. Ami pedig a 13-as módosítót illeti, szerintem, hát itt egy kicsit furcsa nyelvezetet eredményezett a módosítás, legalább az eredeti az legalább világos és könnyű értelmezni, úgyhogy én jelenleg az eredeti megfogalmazást támogatnám. Merci. Köszönöm. Van-e más is, aki hozzá kíván szólni? Nos, én azt kérném Kósa úrtól Sógor úron keresztül, hogy értékelje ezeket a módosítókat, illetve azt, hogy milyen egyensúly van az Európai Bizottság által javasolt programmal, hiszen úgy gondolom, hogy ez a statisztikai program nagyon sok politika szolgál, amelyet az Európai Unió kezdeményez. Gondolok itt a makroökonomiai egyensúlyal kapcsolatos felügyeletre, amiről beszéltünk, vagy az EU 2020-as stratégia célkitűzéseire, az öt célkitűzésre, a szegénység elleni küzdelem céljára. Nos, ezen területen mindenképpen az információgyűjtés problémájával nézünk szembe, és a subprime válság során a közelmúltbeli információk az Európai Unióról olyan képet adtak, amely a három évvel azelőtti helyzetnek felelt meg valójában. Nos, azt hiszem, hogy a kérdések, amelyeket a jelentéstevőben a jelentésben felvesz, felvet, azok valóban lényegiek. Nem volt időm részleteiben elmélyedni ebben az anyagban, de Érdekelne megtudni azt, hogy itt most európai szinten kiegyensúlyozott módon folytatjuk-e a vitát az ECOFIN és az EBSCO között, hogyha egy kicsit kiélezett megfogalmazást akarok használni, és a mutatók például a belga elnökség nagyon sokat dolgozott ezeken, Nos, vajon ezeket a mutatókat figyelembe veszik-e itt az Európai Statisztikai Programban? van -e esetleg itt valaki a bizottság részéről, aki esetleg válaszolni tudna ezekre az aggályokra, és aztán meglátjuk, hogy hogyan lehet még érdembe hozzájárulni ez a jelentéshez. Elnézést, nem tudom elolvasni innen a nevét, majd bemutatkozik akkor, amikor válaszol kérdéseimre. Thank you, Chair. My name is Guillermo I'm standing for my colleague. Köszönöm szépen, elnök asszony. Guillermo Dávila vagyok. A kollégámat helyettesítem, aki nem tudott hozzánk csatlakozni a ma délutáni megbeszélésről Luxemburgban van. Először is megköszönöm elnök asszonynak és Kósa úrnak is ezt a munkát. Köszönjük, hogy az Európai Statisztikai Programmal kapcsolatban elkészült ez a jelentés. Tudomásul vesszük ezeket a módosítókat és a velük kapcsolatban elhangzott megjegyzéseket is. Legitim módosítók ezek, ennek figyelemben vételével végezzük majd a munkánkat, hogyha gyorsan reagálhatnék a mai felvetésekre. Akkor a következőket mondanám először is, ami a versenyképességet illeti, ugye a növekedés és versenyképesség, hadd garantáljam, hogy ez a cím minden tevékenységre vonatkozik, amely a statisztika keretében zajlik. A statisztikai elemzés terén belül nem új kezdeményezést kérünk, hanem csak a kezdeményezések bevonását. Talán a hatos módosító nem annyira releváns. Aztán a képzés, illetve a hozzáférés, az állampolgárok számára biztosított hozzáférés. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt nem csak a felhasználók képzésére figyelünk oda, hanem az állampolgárokra is. Hát ez talán egy picit túlmegy az Eurostat és a bizottság kapacitásain. Nyilván nagyon sok figyelmet fordítunk arra, hogy érthetőek legyenek ezek a statisztikák, hogy hozzáférés lehessen, a hozzáférés megvalósuljon hozzájuk eh, mindenki számára, és ez könnyű is legyen. Végül pedig az EU 2020-as eh, program és eh, makrogazdasági egyensúlyhiányok eljárás és a mutatók, hát igen, láttuk az első eredménytáblával kapcsolatban is ezt, hogyha nagyon jó, stabil statisztikai alapjaink vannak, amelyek megvoltak, egyébként ezen dolgozunk, hogy ezt javítsuk tovább, akkor mondjuk a, ez általában igaz, hogy stabil alapjaink vannak, de a szociális és foglalkoztatási ügyekben talán kevésbé olyan gyors a reakció, a statisztikák előállítása, de mondjuk például az adatok alapján a statisztikák elkészítése sem elég gyors, igyekszünk ezt is javítani, hogy a szociális és foglalkoztatási téren is meglegyenek időben a statisztikák, és természetesen a minőségük is megbízható legyen. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm, jelentéstevő úr. Hozzá kíván fűzni valamit? Sógor úr, nem? akkor kérem számoljon be erről a vitáról a jelentéstevőnknek. A módosítók benyújtásának határideje április 4-e, 12 óra a módosítókat április 23-24-e ülésünkön vizsgáljuk meg. A kompromisszumot május 30-án vizsgáljuk meg, és 31-én szavazunk erről. Az ECON pedig június 18-án szavaz erről az anyagról. Elérkeztünk munkáink ezen részének utolsó pontjához. Az első eszmecserére kerül sor most egy véleménytervezetről, egy jogalkotási jelentésről van szó az Európai Kölcsönös Önsegélyező Pénztárak jogállása tárgyában. Ezzel kapcsolatban megadom a szót Regina Bastosnak. Egy olyan témáról van szó, amelynél társogalkotó szakbizottsággal működünk együtt a Júri szakbizottsággal, valamint az Ekon szakbizottság is véleményt ad ebben a tárgyban. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Kölcsönös Önsegélyező Pénztárak jogállása egy olyan kérdés, ami itt eh, szívügyünk ebben a bizottságban, hiszen eh, volt egy időszak, amikor illetékesek voltunk, azt követően pedig egy második szakaszban az Juri Bizottság volt az, amely magának követelte az illetékes szerepet ebben a kérdésben, mi pedig társult bizottságá váltunk, társbizottságá. úgyhogy a szerepünk némileg korlátozódott, ez azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy egy nagyon határozott üzenetet fogalmazzunk meg, ugyanis úgy gondoljuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy jogalkotási kezdeményezést dolgozzunk ki a kölcsönös önsegélyező pénztárakra vonatkozóan. Ez a ez a követelés gyakorlatilag már történelmi jellegű, hiszen 1992-ben volt az első alkalom, amikor az Európai Parlament ezt a jogalkotási intézkedést kérte a bizottságtól. A bizottság akkor egy rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő 2006-ban visszavonta, ami miatt mi sajnálatunkat fejeztük ki. Ez a véleménytervezet tartalmazza azon fő célkitűzéseket, amelyek által ezen önsegélyező pénztárak jogi eszközöket kapnak, és ezáltal egyszerűbbé tesszük a működésüket egy olyan belső piacon, amely határon átnyúló jellegű. Az európai piacon nagy hagyományra tekintenek vissza bizonyos országokban az önsegélyező pénztárak, más országokban nem léteznek, azonban a Cseh köztársaságban, Litvániában, Észtországban és Szlovákiában nincsenek önsegélyező pénztárak, de például Franciaországban, Portugáliában, Spanyolországban és máshol az Európai Unióban hosszú hagyományra nyúlnak vissza ezen önsegélyező pénztárak. Az Európai Bizottság egy tanulmányt készített, és ebből kiderült, hogy ez a hagyomány olyannyira mély egyes országokban, hogy ezen kölcsönös önsegélyező pénztárak úgy is tekinthetők, hogy gyakorlatilag a jóléti állam és az európai eh, szociális modell képviselői is az alapelveit képviselik, és az egészségvédelme területén is nagyon fontos eh, szerepük van. Éppen ez indokolja azt, hogy ezen kölcsönös önsegélyező pénztárak európai szinten egyszerűbbé váljanak, mert ez nagyobb lendületet adhat a működésüknek egy olyan időszakban, amikor a nemzeti szociális biztosítási rendszerek, a szociális védelmi rendszerek fenntarthatósága veszélybe került, és gyakorlatilag a pénzügyi eh, túlélésük is bizonyos esetekben veszélybe került. Ezen kölcsönös önsegélyező pénztárak eh, nagy szakértelemmel rendelkeznek a szociális védelem és az egészségügyi ellátás terén, éppen ezért eh, sokkal szélesebb körben tevékenyek, mint, mint az korábban elmondható volt. Fontos biztosítani számukra, hogy egyfajta harmonizált platform alapján működhessenek, és európai szinten tisztább legyen a helyzetük, egyértelműbb legyen. Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy ezen önsegélyező pénztárak, szociális szolgáltatásokat, 160 millió európai polgárt látnak el, és rendkívül nagy a súlyuk, a foglalkoztatás terén is Európában. 350 ezer embert foglalkoztatnak Európában, a biztosítási piac 25%-át töltik ki, és az ágazaton belül a vállalatok 70%-át jelentik. Tehát a belső piac területén nagyon fontos szereplők, éppen ezért nem ignorálhatjuk őket. Ez az üzenet, amelyet megkísérlünk megfogalmazni. ebben a véleményben. Pontosan az, hogy elérkezett az ideje annak, hogy az Európai Bizottság egy jogalkotási kezdeményezést dolgozzon ki, annak érdekében, hogy ezen önsegélyező pénztárak egy olyan keretet kapjanak, amely által európai szinten is jobban működhetnek. Ennyi lenne a bevezetőm. Várom természetesen a kollégák, főleg az árnyék jelentéstevők hozzájárulását, és ha az elnökasszony megengedi, akkor megelőlegezném, hogy hogyan is néz ki a menetrend, milyen menetrendet tervezett a Júri Bizottság, illetve a mi bizottságunk. Úgy tervezzük, hogy április 10-én déli 12 óráig lehet a módosító indítványokat előterjeszteni a véleménytervezethez. A módosítások megvitatására május 30-án és 31-én kerülne sor, a kompromisszumok elfogadására és a jelentés elfogadására pedig július 10-én, és a Juri Bizottságban az első eszmecserét dokumentum nélkül júniusban tervezik, és július 9-én vagy 10-én kívánják megfontolni. A módosítások előterjesztésének határideje szeptember 11, és aztán október 10-11-én kerülne sor az eszmecserére, valamint a Júri Bizottság november 6-án fogadná el a jelentést. Ez azt jelenti, hogy a menetrend biztosít számunkra némi mozgásteret, hogy megfelelő munkát végezzünk egy ilyen fontos kérdésben, amely ennyire emblematikus az európai építkezés szempontjából. Köszönöm. Madame Sipel, puis... Euh, Sipel asszony, és utána Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Bevezetésképpen szeretném leszögezni, hogy a szociáldemokraták számára mennyire fontosak ezen önsegélyező pénztárak, valamint ezen önsegélyező pénztárak európai jogállása, hiszen azzal a szolidaritással, amely a tagok közt létezik, a demokratikus működési módzel, mód, módozattal, és azzal, hogy egy nem profitorientált szervezetek nagyon fontos részét képezik a gazdaságnak, és az európai jogállással ezen pénztárak nagyon sok tagállamban határ, határokon átnyúló tevékenységeket is könnyebben folytathatnak. Az előadó asszony ezt már kiemelte, hangsúlyozta, azt, hogy nagyon sokan határokon átnyúló tevékenységet folytatnak Európában. Az előadóval szeretnék még egyszer a hatos pontról beszélni, mert osztom azt a meglátását, hogy a tagállamok esetleg hajlanak majd arra, hogy a kötelező szociális védelemhez való hozzájárulásukat csökkentsék. Én azonban nem gondolom azt, hogy a kölcsönös önsegező pénztárak által történne ez meg, hanem úgy vélem, hogy a tagállamok inkább a, kiállnak a szociális felelősségük mellett, és más rendszerek inkább kiegészítés kell, hogy legyenek. A 12-es pontban szintén úgy gondolom, hogy ezt megvitassuk. A német, a német szövegben szerepel egy kifejezés, amelyet amelyet szeretnék hangsúlyozni, mert ezen, ezen szervezetek gazdasági szempontból fenntartható módon működnek, és nyereségüket, hasznukat visszafordítják az általuk végzett munkába, tehát pontosan ebben rejlik a sajátos jellegük. És ennek fényében a szociáldemokraták szeretnénk támogatni ezt a megközelítést, nem szeretnénk ezt gyengíteni, mert ez ellenkező eredményt váltana ki. Nem egyértelmű teljesen számomra az, hogy mi történik a módosítók benyújtásának határidejével, mert szeretném hangsúlyozni, hogy az eljárási szabályzat 50-es cikke értelmében társult bizottság vagyunk, és a Juri bizottság jelentését még nem is kaptuk meg. Úgyhogy problematikusnak tartom, hogy egy véleményt hagyjunk jóvá, adott esetben jóvá kellene ezt hagynunk, anélkül, hogy a Júri Bizottság véleményét megkapnánk, hiszen itt egy jogalkotási kezdeményezésű jelentésről van szó, éppen ezért jó lenne, hogyha kezünkben lenne az ő jelentésük, hogy aztán célirányosan tudjuk a jelentéshez a módosító indítványokat kidolgozni, állást foglalni, úgyhogy szeretném, ha ezt az előadó pontosítani tudná, hogy lehetőségünk nyílik-e vagy sem arra, hogy a Juri Bizottság jelentésének ismeretében terjesztünk majd elő módosításokat. Markin. Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Bászos asszonynak ezt a véleményt. Az első dolog, amit elmondok, hogy hát talán egy kicsit később csatlakoztam be ide, mint mások, de én nagyra becsülöm a kölcsönös összsegélyező pénztárak munkáját és tudom, hogy már elég régóta kérik, hogy az önsegélyező pénztárak jogállását tisztázzuk. Már 2006-ban felmerült ez a bizottságban, és ez az egyik kérdés, amit felvetnék. Egy, a, nem tudom, hogy mi a probléma a tanácsban, talán kijavíthatnak engem, én úgy gondolom, hogy a 2006-os helyzet óta változott-e eh, valamit, -e például az európai eh, szövetkezetek kapcsán. Tudunk-e tanulni abból, ami a szövetkezetekkel kapcsolatban történt, hogyha tudnánk itt, fel tudnánk használni a tapasztalatainkat, az akkor segítene. Biztos, hogy az európai kölcsönös önsegélyező pénztárakat segítenünk kell, de én nagyon-nagyon óvatos szeretnék lenni, tehát nehogy véletlen valami olyat okozzunk, amit eredetileg nem szerettünk volna, és csak nehezítsük a helyzetet, és ezért érek mindig vissza az eredeti kérdéshez, tehát milyen következtetéseket vontunk le, tanultunk-e a múltból, ha saját hazámra gondolok, akkor pénzügyi intézmények, hiteluniók ezek a kölcsönösen segélyező pénztárak, és nem kellett őket egyébként mentőcsomaggal ellátni a válság alatt, hanem megálltak a lábukon, és lehet látni, hogy mennyire fontos tehát a szerepük. Most viszont azt hiszem, hogy a szolvencia kettő szabályainak meg kell felelniük és az ilyen szervezetek, az ilyen pénztárak, akik ugye a tagoktól kapják a tőkét, és nem pedig más módokon tesznek rá szert, igen, nehéz helyzetbe találhatják magukat. Nekik elég nehéz lesz az elvárásoknak megfelelni, plusz a szolgáltatásaikat tovább nyújtani, és még más pénzintézetekkel is versenyezni a piacon. Tehát nem tudom, hogyha tudnánk-e segíteni ezen a helyzeten? Nincs nekem arra, nem tudom, hogy mi lehet a válasz erre a kérdésre, hogy hogyan tudnánk segíteni a pénztárakat ebben a helyzetben. Ahogy elmondtam, sokkal ellenállóbbak ezek a pénztárak, több más képviselő kollégám is felhívta erre a figyelmet. Mit jelent ez? Fentarthatóak is. Éppen ezért van szükség arra, hogy támogassuk őket. Az kiinduló pontomhoz hadd térjek vissza mindenképpen gondoskodjunk arról, hogy bármi, amit teszünk, javít a helyzeten, és nem ront. Egyetértek azzal, hogy semmi olyat nem kellene támogatni, ami ezeknek a pénztáraknak a felbomlásához vezetne. Nagyon egy kicsit tájékozottam a bíróság esetjogával kapcsolatban, a kölcsönzőn segélyező pénztárakról. Nem tudom, hogy abból mit tudunk levonni, milyen tanulságokat, amelyek útmutatást adhatnának. De még egyszer nagyon szépen köszönöm a munkát, és nagy örömmel várom az előadóval és a többi árnyék előadóval folytatott eszmecserét munkát. Remélem, hogy nagyon hasznos lesz ez a vélemény. Merci. Köszönöm. Nagymértékben osztom az elhangzottakat. Ez egy valóban nagyon fontos téma és azt hiszem Harkin úr említette a tanulságokat, amelyeket szakbizottságunk levont, amikor a Gigolt jelentést elfogadtuk az Európai Szövetkezetek statutumával kapcsolatosan, tehát erre nagyon figyelnünk kell, mert nagyon kevéssé kiaknázott ez a ö, jogállás, és ebből valóban le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat. Az európai jogalkotásban számos elem van, amely kihat a szereplők szerkezetére, az ilyen ágazatokban, mint például, ahol a kölcsönös önsegélyző pénztárak tevékenykednek. Tehát az ilyenfajta javaslatok is, mint amikkel most mi itt élünk. A kölcsönös jogsz, jogs, önsegélyező pénztárak esetében a bizottság javaslatának visszavonása, illetve az, hogy lekerült ez a tanács napirendjéről, azért, mert ott blokkolták. Nos, az egy alap lehetett volna az európai jogállás létrehozására ezen a területen, és jó lenne, hogyha még mielőtt ezen jelentésről megfogalmaznánk a véleményünket, egy meghallgatást tartanánk a különböző érintett szereplőkkel. De nagyon sűrű az ütemtervünk, de mi mindenképpen vezérszerepet játszunk a Júri szakbizottsággal, amely megfelelő időt akar szánni erre a témára. A Júri szakbizottságban november 6 pénteken fogadják el ezt a szöveget, januárban kerül plenárisra. Az Európai Bizottság részéről van egy kezdeményezés, amelyet az év vége felére várnak. Talán még valaki tudja ezt az ütemtervet pontosítani, illetve azt, hogy milyen formát fog ölteni ez a kezdeményezés. Így elveszíthetjük előnyünket azon tanulmányal, amelyet mi ö, adtunk megbízásba, és ez egy minőségi, jó minőségű tanulmány. Ha túlságosan gyorsan haladunk, akkor esetleg olyan dolgokat kényszeríthetünk az Európai Kölcsönösen Segélyező Pénztárakra, amelyekre nincs szükségű kívülről, az egyes európai tagállamokra utalva, úgyhogy nem vesszük figyelembe a helyzetet. Tehát mindenképpen támogatnám a meghallgatás elképzelését, de mielőtt még erről beszélnénk, megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogy számoljon belül arról, hol is tartanak ezzel a kezdeményezéssel, az őrségőző pénztárakkal kapcsolatosan, milyen formát fog ez ölteni, és mi lesz az ütemterv. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony tény az, hogy az Európai Bizottság október óta kívánt finanszírozni egy tanulmányt, amelyet már közleményünkben előirányoztunk. A szociális vállalkozások tárgyában, a Social Business Initiative tárgyában. Tehát finanszírozni kívántunk egy tanulmányt annak érdekében, hogy felmérjük a jellegi helyzetet az önsegélyző pénztára kapcsán Európában. Valamennyi akadályt meg kell vizsgálni, amelyekkel a szövetkezetek szembe kell, hogy nézzenek, amikor terjeszkedni kívánnak a határokon túlra. Nos, ezen tanulmány eredményét ezen év november végére várjuk. Nem tudom, hogy az önök ütemterve egybeesik-e a miénkkel, de jó lenne, hogyha figyelembe tudnák venni ezt a dátumot. Nos, minden esetre szeretném jelezni, hogy a bizottság nagyon fontosnak tartja a rendelet elképzelését. A korábbi vita során, amely a az zajlott, a rendelet javaslattal kapcsolatosan a 90-es évek elején. Nos, akkor problémák merültek fel, mint ahogyan ez itt megfogalmazódik a jelentésben is, azt illetően, hogy milyen jogi, mivel nem létezett az önsegélyező pénztárak jogi formája valamennyi tagállamban, és ez egy plusz nehézséget jelentett a tanács számára az ottani tárgyalások során. Mindenképpen tekintetbe kell vennünk azokat a, azt a kevés gyér eredményt, amivel az Európai Szövetkezet jogállásának alkalmazása áll, járt, hiszen csupán 24 Európai Szövetkezet jött létre mostanáig, és figyelembe kell vennünk a nyilvános meghallgatás eredményeit is, amelyet a belső piaci főigazgatóság indított a múlt hónapban és ennek tárgya a társadal, a vállalkozási jog jövője és jelene. Itt az európai ö, társasági formákkal foglalkoztak, és azzal, hogy végrehajtható-e, illetve szükséges-e ilyenfajta jogi forma európai szinten. Nos, a mi véleményünk szerint, vagy legalábbis az Európai Bizottság Semmiféle ilyen eljárás nem irányoz elő mind az ideig, amíg ezek a folyamatban lévő ügyek, tehát a tanulmány, valamint a nyilvános konzultáció le nem zárul. Természetesen itt van az Európai Alapítvány javaslata is, amely most kerül az Európai Parlament és a Tanács elé, és meg kell vizsgálnunk meg kell néznünk, hogy mennyire lesznek elfogadottak ezek a javaslatok a tagállamok részéről. Szeretném jelezni, hogy mivel a bizottság 2006-ban úgy döntött, hogy visszavonja az Európai Kölcsönös Önsegélyező Pénztárak és Szövetkezettek tárgyában tett javaslatát. Csak két tagállam van, Belgium és Franciaország, amely ellenvetéssel élt ezzel szemben, az összes többi tagállam egyetértett ezzel. Szeretném jelezni, hogy a rendeleteket egyhangúan kell elfogadni. Ez az Európai Bíróság döntése. Láthatják tehát, hogy milyen nehézségek merülnek fel a bizottság szintjén, amely mindig élhet javaslatokkal, de láthatjuk, hogy milyen nehézségek vannak a tanács szintjén. Szeretném jelezni végezetül, hogy a szociális vállalkozással kapcsolatos kezdeményezés azt is előirányozza, hogy finanszírozunk egy tanulmányt a kölcsönös önsegélyező pénztárak lebontásáról, oly módon, hogy ezeket átalakítsák. Angliában volt körülbelül 15 évvel ezelőtt ilyenfajta ö, eset, amikor is ezeket az önsegélyző pénztárakat részvénytársaságokkal alakították át. És így meg lehet nézni, hogy mi történik a vagyon védelmével, amelyet ezen pénztárak az évek során összegyűjtöttek. Köszönöm, asszonyom. Um, Merci, bon. Köszönöm. Az, hogy az Európai Bizottság kezdeményezést foganatosít ezen dolgokkal kapcsolatban. Nos, a mi célunk az Európai Parlamentnek az a célja, hogy ö, nyomon kövessük azt a tanulmányt, amelyet ö, finanszíroztunk ezen szakbizottságon, belül, és az Európai Bizottság munkáját úgymond tápláljuk azelőtt, mielőtt az végleges jogalkotási kezdeményezést fogalmazna meg. Tehát azt hiszem, hogy az a cél, hogy az év végéig a plenárisra vigyük ezt a témát, ez egy jó célnak tűnik. De szeretném ellenőrizni a jelentéstevőnkkel, hogy az ütemtermünkbe be tudnánk -e illeszteni egy hosszabb távú határidőt a módosítók benyújtására, hogy mindenki egy kicsit elmélyültebben foglalkozhasson ezzel a témával. Az árnyék jelentéstevőkre tekintek, hogy nekik ez megfelelne, és aztán egy meg a meghallgatást is be kellene illesztenünk a munkaprogramunkba az önsegélyző pénztárak jogállásával kapcsolatosan, és az lehetővé tenni szakbizottságunk számára, hogy az, egészségvéde, az egészségügy a mi védelem szintjén meghallgassuk az érintettek, a tudományos szakemberek véleményét, amikor hallom, hogy az Európai Bizottság megemlíti, hogy egyes tagállamokban nincsen önsegélyző pénztáraknak saját jogállása, és hallom, hogy mi a vélemény az Európai Bíróság részéről ezzel a témával kapcsolatban. Jelentéstevő asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretném megköszönni a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek, Szipel és Harkin asszonynak az észrevételeit ebben az első eszmecserében és az Európai Bizottságnak is szeretném megköszönni ezt a történelmi és jogi keretet, amelyet felvázolt, illetve azt az információt, azt a tanulmányt, amelyet megbízásba adott az Európai Önsegélyező pénztárakról. Ezen szövetkezetek kiegészítő jellegűek, és pontosan ez a kiegészítő jelleg, amit szeretnénk kidomborítani ebben a véleménytervezetben, anélkül, hogy háttérbe szorítanánk az állami ellátást, a szociális védelem és az egészség ellátás terén, mert ez előtérben kell, hogy maradjon nemzeti szinten. A lényegi kérdés az az, hogy legyen -e még egy olyan szereplő, amely hozzájárul ezen rendszerek fenntarthatóságához, hogy európai szinten működhessenek, harmonizáltabb szinten a határokon átnyúló jelleggel. A fő cél természetesen a rentabilitás, de ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy ez egy ennyire negatív aspektus. Mert ezen szervezetek célja az, hogy részesítsék ebből a haszonból a tagokat is. Tehát ezt az egészet ebben a kontextusba kell helyezni. Körültekintően jártunk el, és ezt Harkin asszony is hangsúlyozta. Egy olyan álláspontot akarunk kidolgozni, amely a jogalkotási kezdeményezést elősegíti ezen szervezetekkel kapcsolatban, és semmiképpen nem akarjuk, hogy negatívan hasson rájuk. ugyanis ezen önsegélyező pénztárak 20 éve működnek, és harmonizált jogállást kérnek, úgyhogy mindenképpen körültekintően kell eljárnunk, és mérlegelnünk kell, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni a múltból, nevezetesen a szövetkezetek jogállásával kapcsolatban. El kell kerülnünk azt, hogy túl merészen közelítjük meg ezt a kérdéskört. Semmilyen kétség nem férhet ahhoz, hogy a történet nem is azt mutatja, hogy ezen önsegéző pénztárak fenntarthatóbbak és ellenállóbbak. Egyes tagállamokban ezt empirikusan megállapíthattuk, hiszen a tapasztalat ezt diktálja. Egyértelműnek tűnik, hogy ez a múltból levont tapasztalat kedvező lehet a jövő kialakítása szempontjából, hogy a tagállamok, amelyek nem rendelkeznek ilyen hagyományokkal, nyitottabbak legyenek, és adott esetben biztosítsanak egy új lehetőséget hogy valóra válthassák a szolidaritást és a társadalmi fenntarthatóságot, mert ez az, amihez ezen társaságok hozzájárulnak. Amikor az európai jogállást kérik, akkor pontosan ennek kedveznék. kedveznének. A szakbizottságunkban a meghallgatás elképzelése nagyon fontosnak tűnik számomra. Meghívhatnánk a fő európai szereplőket a különböző tagállamokból, és megvitathatnánk velük ennek a jogalkotási kezdeményezésnek a tartalmát. És eszmét cserélhetnénk a különböző tagállamokban szerzett tapasztalatokról. Szerintem ez mindenképpen hasznos, mert így azon kollégák, amelyeket meg kell győznünk, ezen társaságok hasznáról, érdemeiről mindenképpen hasznosnak bizonyulhat ehhez egy meghallgatás. Előadóként tehát támogatom ezt az elképzelést, támogatom a meghallgatás megrendezését, és azt is, hogy az ütemtervet meghosszabbítsuk. Az előbb kifejtettem, hogy sokkal hosszabb az ütemtervünk, ez sokkal könnyebbé teszi a munkát a Juri Bizottság számára, így a mi ütemtervünket is kiigazíthatjuk. Nem problémás, hogyha a módosítók előterjesztésének határidejét április 10-éig kitoljuk, és a jelentést ebben a bizottságban később fogadnánk el. Így az általunk megbízásba adott tanulmányt is beépíthetjük, és bizonyos értelemben hozzáigazíthatjuk ezt a jelentést a jogi bizottság jelentésének tartalmához. Tehát én mindenképpen támogatom ezt a kiigazítást. Bon, alors, dans ces conditions. Nos, tehát ezen körülmények között, mivel a véleménytervezet a jogi szakbizottság részéről júniusra van előirányozva. A jelentés tervezetről ők július 9-én vagy 10-én vitáznak. Tehát, hogyha a július szakbizottság tartja magát ehhez az ütemtervhez, akkor mi júniusi ülésünkön, tehát június 20-21-én egy meghallgatást tudnánk szervezni, és a módosítók benyújtásának határideje július 11 lehetne, tehát a Júriban az anyag vizsgálatának másnapján, de persze a szöveget kicsit hamarabb megkapjuk, és aztán szeptember 6-án vagy 18-án megvizsgálnánk ezeket, és október 9-én szavaznánk erről az anyagról. Jelentéstevő asszony ráborint, hogy ez így rendben van. Erről tájékoztatni fogom persze a koordinátorokat, de nem hiszem, hogy ez különös nehézséget fog okozni. Most már félhomályba kerültünk, de Látjuk, hogy így esetleg sokkal jobban érvényesül majd mindenki a fotókon, tehát mindenki mosolyogjon, hogy a lehető legjobban mutasson. Ezeken a képeken a munkánk ezen részét befejeztük, és ezután kezdődik majd egy nagyon fontos eszmecsere a frakció elnökök értekezetének kérelmére. Egy nagyon hasznos kezdeményezést indítottak, 17 órakor egy együttes ülésünk lesz a Gazdaság és Monetáris Szakbizottsággal. Eszmecserét tartunk a görögországi szociális és gazdasági válsággal kapcsolatosan a Trojka képviselőinek jelenlétében. 17 órakor találkozunk tehát a 2Q2 teremben.